bizottság úgy döntött, hogy intézményközi tárgyalásokat fog kezdeni az eljárási szabályzat 69C szabályának egyes bekezdése értelmében. Azok a jelentések, amelyek ezen tárgyalásoknak a mandátumát adják, a plenáris ülés honlapján elérhetők, és természetesen az ülés jegyzőkönyvébe is bekerülnek. A 69-es C szabály kettes bekezdésének értelmében képviselők vagy, politi- vagy politikai frakciók, amelyek legalább elérik a küszöbértéket és kérelmet nyújtanak be január 16-án kedden 24 óráig, szavazást kérhetnek a döntésről, hogy a tárgyalások megkezdődhessenek. Hogyha nincsen semmilyen kérelem, amelyet benyújtanak egy ilyen szavazásról, akkor a Libeszakbizottság megkezdheti az intézményközi tárgyalásokat.